Meine sehr geehrten Damen und Herren! Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm Önöket! Megnyitom az ülést, és térjünk rá a napirend első pontjára. A bizottság alelnökének és főképviselőjének nyilatkozata következik. és eh, Stia livius üdvözlöm még a finn elnökség részéről, a téma pedig a török katonai műveletek északkelet Szíriában és következményeik. Ahogyan tudják, új rendszerünk van a spontán hozzászólások bejelentésére, a kékkártyás jelentkezésre, ezt nem kell megismételnem, de egyrészt ott van a hagyományos forma, a kék kártya, másrészt pedig használható az elektronikus forma is. Nem kell megverniuk az adott vita végét ezzel. És ezzel lépjünk is be a vitába, ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan. Még egyszer üdvözlöm a tanács képviseletében Tupurainen asszonyt, és kérem önt, hogy mutassa be a tanács álláspontját. Guten Morgen, sehr geehrter Herr... Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, elnök úr, tisztelt képviselők. A török megszállás Észak-Kelet-Szíriában úgy tűnik lelassult, és elismerjük számos nemzetközi szereplő közreműködését, magas szintű diplomáciai erőfeszítésekre került sor a feszültség feloldására, így többek között az Egyesült Államok alelnöke Pence és a külügyminiszter is ellátogatott a térségbe, és tegnap egy megállapodás született Putin elnök úr és Erdogan elnök úr között Szocsiban. Az EU főképviselője is Rögtön leszögezte, hogy Törökországtól elvárjuk a megszállás leállítását. Itt a katonai műveleteket be kell szüntetni, hiszen ez tovább destabilizálja a térséget, és az emberi szenvedéseket is fokozza. A humanitárius szervezetek sem függesztették fel a reakciójukat, legalábbis nem teljesen, és akik az otthonukat elvezítették elő kell segíteni, hogy ők visszatérjenek. A, nincs semmiféle ürügy vagy, vagy bocsánat azért, hogy 200 civil veszítette az életét a műveletek következtében. Minden civil megszenvedte az ellenséges fellépés következményeit. Elismerjük, hogy a szír demokratikus erők milyen erőfeszítéseket tettek az ISIS megfékezésére, és nagyon fontos, hogy mindenki saját hazájának valhassa ezt az országot. A politikai folyamatot kell támogatnunk, mégpedig úgy, hogy tartós megoldás szülessen az összes fél számára. Ezen kívül támogatnunk kell az Alkotmányos Bizottság tevékenységét is, amely Genfen fog ülésezni a hónap folyamán. És most elérkezett az ideje annak, hogy ez a bizottság ülésezzen. Mi bízunk abban is, hogy az ENSZ külön megbizotja tevékenysége is eredménnyel jár, és hogy politikai megoldást találunk majd, a bizottság hozzájárulhat a bizalom erősítéséhez, illetve hogy a békés megoldáshoz vezető utat elősegítse. A felek közötti tárgyalások nem lesznek könnyűek, ugyanakkor meg kell állapodnunk a nemzetközi partnereinkkel, így többek között Oroszországgal és Törökországgal is, hogy milyen változásokat kell előidéznünk a szíriai helyzet kezelésében. A legutóbbi művelet fényében ez különösen fontos, és ez a béke, a stabilitás és a megegyezés érdekében, amelyet mindannyian várunk Szíria esetében. Most visszatérve Törökországra, illetve hogy mennyiben felelős a jelenlegi helyzet kialakulásáért. A biztonsági agályokra nem lehet katonai választ adni, hiszen ez aláássa ez az offenzíva az isis szembeni fellépést, és mindannyiunk biztonságát fenyegeti. Törökország komoly erőfeszítést tett millió menekült befogadására az elmúlt években. Ennek ellenére a térség bonyolult helyzetét a török fellépés csak tovább bonyolítja, úgyhogy tekintettel erre az összetett és súlyos helyzetre, az EU külügyminiszterek és vezetők elítélték Törökország hadműveletét, és ragaszkodunk ahhoz, hogy ezt a megszállást nem csak ideiglenesen kell felfüggeszteni, hanem véglegesen be kell fejezni. Mert ez sem a stabilitáson nem segít, sem a a térségben élők jogait nem segíti elősőt, azokat csak tovább rontja és sérti. Nagyon örülünk, hogy a tanács és a bizottság, illetve az Európai Parlament egyértelmű üzeneteket fogalmazott meg a tekintetben, hogy a háborút be kell fejezni, és az ENSZ égisze alatt a békés folyamat elősegítésére kell törekedni. Köszönöm a bizottság nevében. Stylianidis alelnök úr fog szólni. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy tájékoztathatom önöket arról, hogy Szíria észak-keleti részén mi a humanitárius helyzet. Október 9-én kezdődött a válság, és nagyon sokan vesztették életüket. Olyan területeken is, ahol nagyon sokan laknak. Most már 200 a civil lakosság körében a halottak száma, és 200 ezer ember kellett, hogy elhagyja otthonát. Vannak, akik már kezdtek visszaköltözni, de a több mint 200 ezer emberen túl továbbiaknak kellett elhagynia otthonát a válság előtti helyzethez képest. A humanitárius segítség kell, hogy segítsen azoknak, akik a bizonytalanságban élnek. A nemzetközi civil szervezeteknek és az ENSZ-nek ki kellett ürítenie bizonyos területeket. Hadd említsen meg, amit az előbb hallottam önöktől, egyszerűen semmi nem indokolhatja azt, hogy a polgári lakosságot sújtsa ez a válságos helyzet. Rendkívüli módon aggaszt az egészségügyi dolgozók helyzete. A kórházok, kórházak bizonyos, helyzeteken, bizonyos helyeken nem is üzemelhetnek. Vannak olyanok, amelyek ideiglenesen nem működhettek, mert nem volt elektromos áram, a generátorok nem működtek, és rendszeresen lőtték a mentőautókat is. Ez lehetetlenné tette, hogy elszállítsák az embereket a frontról. Az egészségügyi dolgozókat vagy meggyilkolták, vagy egyszerűen elrabolták. Ez még több szenvedést okozott azoknak az embereknek, akik már a válságot megelőzően nagyon sokat szenvedtek. A nemzetközi munkatársak elhagyták a területet, de ez nem azt jelenti, hogy nem segítünk a rászorulókon. Továbbra is támogatjuk humanitárius partnereinket Szíria észak keleti részén 38 millió euróval, és ameddig csak szükség van rá, ezt folytatjuk is. De a harcnak véget kell vetni, ez rendkívül fontos, tiszteletbe kell tartani a nemzetközi jogot, a polgári lakosságot védeni kell és a humanitárius segítségnyújtást biztosítani kell mindenki számára, aki erre rászorul. Segíteni kell a konvojok célba érését is, és a humanitárius segítséget nyújtók semmiféle cél pontként nem szolgálhatnak. Ami a menekültek visszatérését illeti Szériába, ennek biztonságosan, önkéntesen és az emberi méltóságnak megfelelő módon kell történnie. Egyébként nem tudunk segítséget nyújtani. Ugyanez a helyzet az úgynevezett pufferzónákkal, amelyet Törökország Szíria északi részén kikíván alakítani, hogy aztán a menekülteket e, végül visszaküldje. Hadd mondjam el, van egy olyan EU-s nyilatkozat, amelyek értelmében a demokratikus helyzet megváltoztatására irányuló bármilyen kísérlet elfogadhatatlan marad. Olyan területeken, ahol a helyi lakosok jogait nem tartják tiszteletbe, ez lehetetlen. Kedves kollégák, az Európai Bizottság elismerte és támogatta Törökország erőfeszítéseit, amikor több millió menekültet fogadott be területére. De ez a katonai fellépés Szíria északi részén csak súlyosbította a már eddig is drámai helyzetet a helyszínen. Törökország katonai fellépésével szemben a nemzetközi összefogásra lenne szükség a tűzszünetet csak részben tartották tiszteletbe, úgyhogy minden erőnket be kell vetni annak érdekében, hogy véget vessünk ennek a humanitárius tragédiának, és hogy maximális segítséget nyújthassunk. És természetesen, hogy párhuzamosan az ENSZ segítségével valamilyen politikai megoldást találjunk. Köszönöm. Köszönöm, és ezzel kezdjük is meg a vitát. Elsőként Mihály Geller kap szót másodpercben. Köszönöm, elnök úr. Ehházban széleskörű egyetértés uralkodik. Elítéljük a nemzetközi jogellenes bevonulást Törökország részéről Észak-Szíriába, és konzekvens módon követeljük ezen csapatok visszavonását a szíriai területről. Nem vagyunk naivak. Tudjuk, hogy tegnap miről állapodtak meg Szocsiban. Annál sajnálatosabb, hogy ez a magatartás az USA egyoldalú csapat kivonása révén vált lehetségessé. A török magatartás továbbra is távolítja az országot az EU-tól, és ezért az állásfoglalásunkban emlékeztettünk arra is, hogy a parlament már márciusban a csatlakozási tárgyalások hivatalos felfüggesztését kérte. Azt kérjük a tanácstól, hogy gondolkodjanak el azon, hogy megfelelő célzott gazdasági intézkedéseket vezessen be, amelyek nem a civil társadalmat sújtják, tehát nem azt eredményezik, hogy török emberek részt vessenek Erasmus programokban, vagy nálunk tanulhassanak. Van például egy megállapodás a mezőgazdasági termékekről. Elgondolkodhatnánk azon, hogy ott tegyünk valamit, vagy utolsó lépésként átgondolhatnánk a vámunió felfüggesztését. Az észak-szíriai régióban élő emberek sem Törökországot, sem az oroszokat, sem az Assad rezsimet nem úhatják ott látni. Angolul idézem. Felszólítja az a tagállamokat, hogy a biztonsági tanácshoz forduljon egy olyan határozott elfogadásához, ami fenntartható változást hoz, és ami az ott élő, Szíriában élő polgárok érdekeit szolgálja. Kati Piri következik. Kedves kollégák, két hét telt el az elmúlt plenáris ülés óta, amikor is a válságról vitatkoztunk. Az úgynevezett biztonsági zóna gyakorlatilag egy hadműveleti zónává vált. És ennek nyertesei Putin, Assad, Törökország, Irán és az ISIS. A vesztesek pedig az észak-kelet-szíriai kurdok, valamint a nyugatiak. Több mint 200 civil esett áldozatul, és 3000 civilnek kellett elhagynia az otthonát, és biztonságos helyet kell keresnie. A török csapatok és szír csapatok is bevonultak a térségbe és a védett táborokat el kellett hagyni az ott élőknek. Nagyon sok bátor nő is áldozatul esett, és ez botrányos. Ezen kívül állítólag megengedhetetlen eszközöket alkalmaztak Szarajban a török csapatok. Az ilyen teteket elkövetőkkel szemben fel kell lépni és olyan megoldást kell találni, amivel több millió ember életét tudjuk megvédeni, és azt hiszem, hogy ez egy alapvető kiinduló pontja kell, hogy legyen a parlamentnek. Tegnap Törökország és Oroszország közötti megállapodás keretében egy 10 kilométeres biztonsági zónát hozott létre, ugyanakkor előírja, hogy az ott élők kivonuljanak a térségből, ami messze menően szembe megy a nemzetközi joggal és a humanitárius jogokkal. Felszólunk, felszólítunk mindenkit megfelelő szankciók alkalmazására és teljes fegyverembargóra a Törökországgal szemben, és minden politikai megfontoláson túl szeretném hangsúlyozni, hogy el kell ítélni azokat, akik a kurdokat üldözik, akik a saját biztonságuk feláldozása által is szembeszálltak az ISIS-szel. Köszönöm. Danke, Frau Kollegin Piri. Zu Wort gemeldet ist Herr Asmani Malik. Asmani Malik jelentkezett szólásra. Thank you, uh, Mr. Chair. Igen, köszönöm, tisztelt elnök úr. A török katonai műveletek Szíra északi részén rendkívül aggasztóak. Káoszt okoztak itt a régióban. A jelentések szerint több százan estek áldozatul, több százezer ember hagyta el otthonát, sőt, kivégzésekre is sor került. Az ISIS terroristái ennek következtében a, a, újra a, felütötték fejüket, és ezért biztonság fenyegeti a mi társadalmainkat is. Az európai missziónak levelet küldtünk, küldettünk, 250 kollega támogatta, és nagyon hálás vagyok ezért. Én a Renew Europe nevében megpróbáltam hozzájárulni ahhoz, hogy vége legyen ennek. De eddig az EU nem eléggé erősen lépett fel csak nem ülhetünk ölvetett kézzel, és várjuk, hogy mások részt vegyenek ebben, például Oroszország vagy Irán. A mi biztonságunk is kockán forog. Nekünk nem itt van vége a világnak. Holnap az Európai Parlamentnek megvan a lehetőség arra, hogy egy hangon szóljon, egyértelműen, és egy tegye Törökország számára, hogy ezt nem fogadjuk el és most kell fellépnie határozottan az, euró, az EU-nak. Kérem a képviselőtársakat arra, hogy a török hatóságokkal azonnali dialógust kezdjünk, hogy fenntartható megoldást találjunk, és hogy Erdogánt arra kényszerítsük, hogy akiket fogva tart, elengedje őket. De nyilván felvetődött a gazdasági szankciók lehetősége is, fogjunk össze, és vessünk véget az erőszaknak. Ennyivel tartozunk a régiónak és saját állampolgárainknak is. Kérem a bizottságot, lépjen! Köszönöm, Strik képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Két héttel ezelőtt Törökország katonai fellépést valósított meg Szíriában, és az alatt több mint 200 ezer szíriainak kellett elhagyni az otthonát, több százan áldozatul estek, és így többek között számos gyermek is. És felke, felszólítottuk Törökországot, hogy hagyja el a területet. Ez egy olyan humanitárius tragédia, amit, aminek véget kell vetni. Az amerikai csapatok kivonultak a térségből, és más megoldás, vagy más kilátás nem volt az ott élőknek, mint hogy Törökország és Oroszország megállapodjon. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem sok jele van annak, hogy konszolidálódjon a helyzet. Éppen az EU-nak proaktív szerepet kell jár, játszania, felszólítva Erdogant, hogy segítse a menekültek visszatérését Szíriába. Ezen kívül célzott szankciókra van szükség, teljes körű fegyverembargóra, illetve a kereskedelmi megállapodások felfüggesztésére. Ezen kívül proaktív módon meg kell védenünk a szíriai menekülteket, segítve, hogy visszatérhessenek otthonaikba. Nem várhatunk a fellépéssel, éppen ezért sürgetem, hogy minél előbb elfogadjuk az állásfoglalást a terroristák kimenekülhettek a táborokból, és gyakorlatilag semmi ellenőrzés nem valósulhat meg. Vissza kell segíteni az ott élőket az otthonaikba, és a mi feladatunk, hogy a biztonsági kockázatokat csökkentsük, és hogy megakadályozzuk, hogy gyermekek is áldozatul essenek ennek a jelenlegi helyzetnek. Ezen kívül azonban az úgynevezett biztonsági zóna sem nyújthat kellő védelmet a zaklatásokkal és az erőszakkal szemben. És az EU-nak fel kell lépnie a deportálásokkal szemben. Ugyanakkor ez demográfiai változásokat is előidéz Szíria észak-keleti részében, ami gyakorlatilag az emberiséggel szembeni bűncselekménynek minősül. És eh, ha a terület elveszti az autonómiáját, az EU-nak eh, biztosítania kell, hogy az ottani eh, ott élők jogai maximálisan érvényesülhessenek. Köszönöm szépen. Glass Patrick. Ich bin traurig. Elnök úr, szomorú vagyok, és ugyanakkor nem lep meg, hogy a fegyverszünetet nem tartották be. Több százan haltak meg ezen török agresszió miatt, a kurd népet elárulták, a kurdok, akik leküzdötték az IS-t, nos, a szükség órájában cserben hagyta az EU őket Erdogan szokásos fenyegetéseit hallhattuk, azt, hogy több millió menekültet küld majd Európába, és így az EU tagállamok destabilizációjáról gondoskodik. Most világos jelzést kell küldenünk, csatlakozási tárgyalásokra nem kerülhet sör Törökországgal, hiszen ellentmondásban áll ez az ország a jogállamisággal, a Törökországon NATO-t és valamennyünket meggyengített, a szélsőségeseket, terroristákat szabadon bocsájtották a török beavatkozás következtében, és az európai államok nagy veszélybe kerültek. Az ISZ támogatásával az egyik legveszélyesebb iszlám ö, csoportok fenyegetik a békés együttélésünket, életmódunkat. Világos üzenetet kell tehát Erdogánnak küldeni. Törökország sem az EU-hoz, sem Európához nem tartozik. Köszönöm, elnök. Fotiga, annak következik. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon sok hibát követett el Szíriában a nemzetközi közösség 2011 óta Nem szabad elfeledkeznünk az Assad rendszer ö, túlkapásairól. Aztán, hogy mi történt, amikor az, ezt a rendszert támogatták, és a Wagner csoport, amikor az orosz gyilkosok megjelentek itt. Nagyon aggasztanak minket a közelmúlt műveletei amelyet Törökország Szíria észak-keleti részén tapasztaltunk. Stoltenbergot idézném, a, talán a legkiegyensúlyozottabb államfőt. Miközben Törökország legitim biztonsági aggályokkal rendelkezik, elvárom az országtól, hogy megfelelően lépjen fel. Mindannyian ezt várjuk el, nyilván, mindazonáltal Tudnunk kell, hogy ugyanolyan intézkedéseket kell foganatosítani mindenkire vonatkozóan a régióban, és megfelelő eszközöket kell találnunk annak érdekében, hogy stabilizáljuk ezt a régiót, illetve hogy befolyásoljuk ott azokat a cselekedeteket, amelyek a feszültség oldására irányulnak. Köszönöm. Következő hozzászólott Demirel Köszönöm, elnök úr. A gyerekeket hagytuk, hogy harcoljanak. Donald Trump szavai megmutatják, hogy milyen szellemiség is uralkodik ott. Az emberek meghalnak, egyesek menekülnek, a török hadsereg bevonulása feltételek nélkül elítélendő. Egyetlen ország sem vonulhat be egy másik országba. Az Erdogan adminisztrációnak geopolitikai indokai vannak, egyfajta biztonsági zónát akar létrehozni, de itt nem a biztonságról van szó, hanem Szíria újraalakításáról. Tény azonban az is, hogy valamennyi világhatalomnak, az EU-nak is megvan a saját gazdasági és geopolitikai érdeke, és ezt tartják tiszteletben vagy szem előtt, amikor a nemzetközi jogot mások megsértik. A fegyverembargóról sem döntöttünk Mindenki tudja, hogy Erdogan nem folytathatja háborúját, hogyha a nemzetközi világközösség egyértelmű hangon szól, és következetes gazdasági nyomás gyakorol rá. Ez az, amit követelünk. Egy valódi fegyverembargót. Nem szabad gazdasági üzleteket lebonyolítani az akp val és a rozsavai önrendelkezési struktúrát el kell ismerni. Egy politikai békés megoldásra van szükség Szíria régiói számára, nem pedig katonai megoldásra. Rozsava ez egy példa erre. A gyermekek, a kurd erők gyermekei, ők megérdemlik támogatásunkat, és az állam és kormányfők, ha geopolitikai érdeket követnek, akkor a demokrácia béke az egyenlő jogok mellett kell kiállniuk. Következő hozzászólónk, Radacsovszki kolléga. Elítélem a török agressziót Észak-Kelet-Szíriában az ENSZ felhatalmazása nélkül, illetve Szíria hozzájárulása nélkül. A török agressziót be kell szüntetni, és az EU-nak ezzel szemben fel kell lépnie. Az Európai Unió tagállamainak el kell ítélniük ezt az agressziót, mert ha ez tovább folytatódik, akkor menekült áradat indul meg Európa felé. Ezen kívül a szankciókra is szükség van, illetve a Szíriával szembeni szankciókat fel kell függeszteni, és diplomáciai kapcsolatokat kell felvenni, anélkül, hogy a belpolitikai, vagy a belpolitikába beavatkoznánk. Minden idegen hatalom jelenlétét Szíriában el kell ítélnünk, és ezáltal kerülhetjük el a helyzet tovább eszkalálódását. Köszönöm. Radecsovszki vagyok. Halicki. Halicki úr következik. Narodowi kurdyjskiemu jesteśmy winni solidarność. Mi? Köszönöm, tisztelt elnök úr. Szolidárisnak kell lennünk a kurd néppel és remélhetesen, remélhetőleg holnap ezért elfogadjuk ezt az állásfoglalást. A kurdok harcoltak annak érdekében, hogy a nyugat az isis győzedelmeskedjen. Nagyon sok városban harcoltak az ISIS-szel, és felszabadították Szíriát. Ma azt javasoljuk, hogy módosítsuk a költségvetést annak érdekében, hogy befagyasszuk a 54. bekezdésben az előcsatlakozási segélyeket, és a tartalékba csoportosítsuk át ezt. A polgári lakosság számára nem tudunk biztosítani különböző költségvetési tételeket, azonban ez a módosítás azt mutatja, hogy nem értünk egyet a kurdokat érintő gyilkolással. Megint a török beavatkozásról beszélünk Észak-Szíriában, és láthatjuk, hogy mi történik az Észak-Szír területen. Ugyanakkor van itt újdonság, a török-orosz megállapodás, amely Szíria területi integritását vonja kétségbe mind három fontos oldalt be kell vonni, ugyanakkor a török katonák hogyan járultak hozzá az ISIS leküzdéséhez? Továbbra sem akarjuk vállalni felelősségünket, és mi van a helyi lakossággal, a, akit egyáltalán nem vonnak be ebbe a megállapodásba? Itt vegyi fegyvereket is használnak már, és az Európai Unió nem maradhat passzív szemlélője ezen megállapodásoknak, megfelelő intézkedéseket kell hozni a fegyverembargó érdekében, és gazdasági szankciókra van szükség. Ez mindenféleképpen eszköze lehet a cselekvéseinknek. Ugyanakkor stratégiai döntéseket hogyan hozzunk Szíriáról, amikor nem sikerült még az csatlakozási tárgyalásokat sem megnyugtni a múlt héten más országokkal. Ezek a cselekmények nem szolgálják érdekeinket és értékeinket. Elnök, köszönöm. Kolléga Hilde Woutmans következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Erdogan valójában gyakorlatilag eh, túlszul akarja ejteni Európát. 2016-ban alakítottuk ki a politikánkat, és eh, forrásokat biztosítottunk eh, Törökország számára. Gyakorlatilag ezzel átvette a kulcsot, úgymond, és azzal fenyeget, hogy megnyitja a menekültek előtt a határokat ő egy biztonsági zónáról beszél, de valójában tudjuk, hogy a kurdokkal szemben akar fellépni. De hol van ebben az egészben Európa? Az emberek megkérdezik, mit tesz Európa, hogy megállítsa ezt a véres konfliktust? Európa egész egyszerűen csak tétlenül figyeli az eseményeket, Putyin támogatja Assad diktatórikus rendszerét, és csak figyeljük, ahogy az amerikaiak kivonulnak, és nem engedhetjük meg, hogy ez a helyzet tovább fennmaradjon. Egyelőre csak megfigyeljük az eseményeket, miközben az emberek fellépést várnak tőlünk, és el kell kerülnünk, hogy menekültek induljanak meg, illetve hogy mások radikalizálódjanak. Biztosítanunk kell, hogy a biztonsági zónát az ENSZ ellenőrizze, ezt kell követelnünk. Európának is el kell fogadnia egy saját biztonsági politikát. Nem hagyhatjuk, hogy Oroszország diktáljon. Éppen ezért figyelembe kell vennünk, hogy a táborokban 7000 gyermek él, szülők nélkül. Tehát ehhez megfelelő védelemre és menekültügyi politikára van szükség. Elnök, köszönöm. Lagodinsky úr. Two gray-haired elder men got together in Moscow. Moszkvában összeült két őszfejű ember, és úgy döntöttek, hogy megosztanak egy régiót. Két őszhajú idősebb férfi csak azért tehette ezt, mert nekünk nem sikerült mert a mi intézményeinknek nem sikerült, mert ennek a parlamentnek nem sikerült elérni a céljait, mert a tanácsnak nem sikerült, és a bizottságnak sem elérni a célját. Hol vannak az embargós intézkedések, azok az átfogóak, azok a célzott szankciók, amelyekről beszéltünk? Nem voltunk képesek felvállalni a felelősséget ezért a régióért, mások megtették, de még nincs késő még mindig lehetünk politikai ö, felvállalók. Nagyon fontos, hogy bátran döntsünk. Ö, több diplomáciával, politikával kell ezt elérni. Van rá öt évünk. Ö, lehet, hogy nem most, de változzunk meg az elkövetkezendő öt év alatt, és ha azt akarjuk, hogy ezek az idősebb, őszhajú emberek ne döntsenek a világ jövőjéről, akkor fektessünk be a feminista külpolitikába is, és legyen több nő is ezen a téren. Egy dolgot még hadd mondjak el. Konszenzus alakult ki, ahogy Gáller úr is elmondta, különböző politikai erők szavaznak egy nagyon kemény vállásfoglalásról, de ezt különböző politikai okoknál fogva teszik. Azt el tudom mondani, hogy mi miért tesszük ezt. Mi biztosítani akarjuk, hogy legyen Törökország számára európai jövő. És annak érdekében, hogy legyen Törökországnak európai jövője, meg kell szelídítenünk ezt az imperializmust a kormányban. Mert az európai jövője Törökországnak nem más, mint a polgárok, a művészek, nagyon sok most bebörtönzött ember, és nekik nekik kell megharcolnunk ezt a jövőt, ő értük kell tennünk azt, és azért akarjuk ezt az állásfoglalást megszavazni. Ezzel egyértelműen kimondjuk, azért szavazunk mellette, hogy lehetővé tegyük, hogy jövője legyen ezeknek az embereknek. Demokráciában, Európában, Erdogán ellen, de Európa mellett. Köszönöm. David képviselő következik. Elnök úr, én eh, vonakodnék megszavazni ezt az állásfoglalást a jelenlegi formájában, ugyanis ami ebben erőteljes volt, az kikerült belőle, ugyanakkor újabb, számomra elfogadhatatlan rendelkezésre kerültek be túl későn, és túl keveset tartalmaz ez az állásfoglalás. Végül is a kurdok isszák meg ennek az egésznek a levét, ők lesznek az áldozatok. És ez az Ardana megállapodásra alapszik, amit Szíria és amit Szíriát és Törökországot, mint terroristákat támogató országot jelez, és kivállal a felelősséget az ISIS-ért. Európa ismét a gyengeségéről tesz tanúbizonyságot, és vonakodik cselekedni. Csak gazdasági blokkáddal lehetne változtatni a helyzeten az itt asszony. morning. When, when I was a child... Jó reggelt kívánok! Amikor gyerek voltam, és valaki azt mondta volna, hogy az amerikaiak majd jönnek és megmentenek minket, elhittem, mert láttam az amerikai filmeket. Nem tudtam, hogy igaz vagy nem igaz. Ha most megint lenni, gyerek lennék, és azt mondanák nekem, hogy majd Európa segít, akkor nem biztos, hogy olyan lelkes lennék. Európa nagyon erőteljes eszközökkel rendelkezik, ez a diplomácia például. De csak az asztal másik oldalán ülő ember tudja, hogy mikor hajlandó az ember fellépni. És amikor hajlandóságról van szó, akkor Európa nem igazán úgy lép fel, mint ahogy kellene. Meg kell tanulnunk a törökországi eseményekből levonni a következtetéseket. Repülési tilalmat kell bevezetni Szíria fölött, és oda kell figyelnünk a kurdok képviseletére. Segíteni kell a régiót, azok, akiknek el kellett hagyni otthonaikat, segíteni kell. Az EU-nak most kell lépnie, és külön oda kell figyelni a nőkre, akik ott nagyon sokat szenvednek. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Willemsen kolléga következik. Amine Martini 73 éves, akit granát ölt meg Johannad Yusuf, 11 éves, Granát ölte meg Ibrahim Almusza, 3 éves, súlyosan megsebesült a lábán. Hussein Ali Kraik, 2 éves, har harmadfogú égési sérüléseket szenvedett. Erdogan inváziójának áldozati listája hosszú és szörnyű módon hosszú. A török katonák és a milícia civil zónákat bombáztak, az utcán civileket végeztek ki, és azzal vádoljuk őket, hogy vegyi fegyvereket tartalmazó bombákat használtak. Trump cserben hagyta demokrata szövetségeseit, Szíriában a mi szövetségeseinket. Erdogan nyert, mi pedig veszítettünk. És tegnap láthattuk, hogy Putyin és Erdogan döntöttek, hogy hogyan is osztják fel Észak-Szíria területét, mi pedig itt beszélgetünk, csevegünk, az oroszok és szíriaiak elfoglalják majd Észak-Szíriában a nagyvárosokat. Etnikai tisztogatás itt a cél, kedves kollégák, ha a vámuniót felfüggesztjük Törökországgal, Erdogan gazdasága összeomlik. Erdogan kötelezve lesz arra, hogy engedjen és véget vessen a török inváziónak Észak-Szíriában igenis véget lehet vetni Erdogan uralmának. Ez egy politikai szendék kérdés, és itt az ideje, hogy cselekedjünk. Elnök Konstantinu képviselő jelentkezett szólásra. Hölgyeim, folytatva a korábbi információkat, amit a nemzetközi médiában olvasunk, az aggasztó. A török hadművelet Észak-Kelet-Szíriában már komoly következményekkel járt, több százezren kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat, és számos civillel szemben történtek támadások, ami egy humanitárius katasztrófa. És szeretném hangsúlyozni azt is, amit Jim Jeffries nyilatkozata tartalmaz, az ISIS és a dzsihadistákat kiengedték a börtönökből, az EU intézményeinek tisztán kell megfogalmazni ez, ezzel szembeni névtőket. McAllister úr másfél percben. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az észak-szíriai török katonai fellépés egy katasztrofális esemény és rendkívül tragikus konfliktus. Komoly humanitárius, katonai és politikai következményei vannak, szenvedést okoz a helyi lakosságnak, és talán hozzájárul az iszlám terrorizmushoz. Szeretném kiemelni azt, hogy a kollégák és főleg a néppártas, a szocialisták és az ALDE koordinátorai ezt említették már. Kedves kollégák, az AFET elnökeként a héten a külögyi bizottság elnökével Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok képviselőházával közös nyilatkozatot adtunk ki a török invázióval kapcsolatban. Egy levélben a szíriai kurdok elhagyását helytelennek minősítettük, mert ők hozzájárultak igenis jelentősen a még be nem fejezett harchoz a Daesh ellen. Nagyon sajnáljuk, hogy az amerikai csapatokat kivonja az amerikai elnök Szíria északi részéről, és felhívjuk az Európai Uniót és a tagállamokat arra, hogy vállalják fel felelősségüket, és segítsenek a konfliktus megoldásában. Az állásfoglalás tervezetében, amelyről holnap szavazunk, átfogó EU-s fellépést sürgetünk. Kedves kollégák, végezetül üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy nemzetközileg ellenőrzött területet hozunk létre Szíria északi részén. Ez stabilizálhatná a régiót, és reméljük, hogy a polgári élet lehetőségeit is ismételten megteremti. Köszönöm. Másfél percben Sánchez kolléga. Köszönöm. Az én frakcióm is mondja, hogy a tanácsként adta, hogy a török művelet a nemzetközi jog megsértését jelenti. Ez az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy a nemzetközi jog mindenki számára érvényes. Először is szeretném kérni, hogy kicsit lassabban szóljon, mert a tolmácsoknak is követniük kell. Elnézést, hogy félbeszakítottam, ha megkérhetném, úgy kezdje újra. Thank you. Megpróbálom, mondja a képviselő. Azt mondtam tehát, hogy a katonai művelet Törökország részéről Szíriában a nemzetközi jog megsértését jelenti. Többek között sok politikai kontraindikációja is van ennek. De az első dolog, amit meg ki kell jelenteni, a nemzetközi jog mindenki számára keretet jelent. Az Európai Unió használta ezt a keretet, hogy békét hozzon létre az országban egy pluralista beavatkozással. Bármiféle megjegyzés vagy érvelés, amelyet Törökország mutat be, elfogadhatatlan. Ez ugyanis nem megoldás, hanem a problémák kezdete. Törökország persze kérheti szövetségesei szolidaritását, de a nemzetközi jog keretein kívül nem cselekedhet. Aztán az a tény, hogy nagyon sok szíriai menekült van Törökországban, nem indokolja ezen zóna elfoglalását a szomszédállam függetlenségét védeni kell, és törökök nem avatkozhatnak be a szomszédos országban, abba, annak etnikai, demográfiai összetettségét nem módosíthatják. Fontos ö, emlékeztetni arra, hogy ez ö, egyfajta vákumot jel, teremt, amely veszélyes. Ezt nem fogadhatjuk el, és a szíriaiakat nem lehet visszaküldeni Szíriába, csak önkéntes alapon történt a visszatérés. Thank you, Madam Speaker. Egy percben van vízasszony. Köszönöm szépen a török megszállás idején 7000 gyermek az ISIS táborokban élt, és ezek közül 700 európai gyermek volt. Többek gyakorlatilag nyom nélkül eltűntek. Ezeket a gyermekeket nem hagyhatjuk cserben. Egyetlen egy tíz év alatti gyermek sem vonható büntető jogi felelősségre az EU tagállamokban és én felszólítom a tagállamokat, hogy feleljenek meg a nemzetközi, európai és nemzeti jogoknak, és most repatriálják ezeket a gyermekeket, mielőtt túl késő lesz. Köszönöm. Másfél percben eh, Brickman asszony. Je vous invite, mesdames, messieurs. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, egy pillanatra uh, csukják be a szemüket vannak gyerekeik, és a legidősebb fiú egy nap el kell, hogy menjen Belgiumból egy olyan harcot megvívni, ami nem az önökék. És nem tehet semmit azért, hogy visszajöjjön, mert hiányzik az ala, a politikai akarat. Az unokáik egyszerűen elviselhetetlen körülmények között állandó alultápláltság alatt születnek meghal ez a gyerek, és megint harcolnak, hogy azok, a nagy, azok az unokák, akik semmiről nem tehetnek, visszakerülhessenek Európába biztonságos helyre. Ma, mint politikus, megtehetik ezt, ezeket az európai gyerekeket visszahozhatják, és az Európai Unió koordinálhatja mindezt. A gyerekek minden felül álló érdeke nevében Kérem, hogy ezt tartsuk tiszteletbe, és tegyük lehetővé. Köszönöm. Thank you for one and a half minutes, Mr. Mariani. Köszönöm, Mariani úr következik másfél percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Egy évvel ezelőtt a Twitteren azt írtam, végül is az egyetlen, aki a kurdokat fogja védeni, hogy ne írtsa ki őket a török hadsereg, a legális kormány, Assad. Akkoriban annyira lehetett látni, hogy mit fog történni. Hogy lehetett kételkedni abban, hogy a kurdokat végül is elhagyják, hogy lehetett abban kételkedni, hogy Trump elnök úr, aki már sokkal korábban bevez, bejelentette a választások előtt, hogy nem lesznek amerikai katonák. Hogy lehetett elfelejteni azt, hogy a török reakció elkerülhetetlenül az lesz, ami volt, nem azért vagyok itt, hogy Törökországot védjem, elítélem határozottan, hogy bevonultak ezekre a területekre. Tehát ma hogyan lehet békét teremteni Szíriában? a nemzetközi jog segítségével, Szíria szuverenitásának betartásával, eh, illetve a megbékélése való ösztönzéssel. Hogyan lehet például eh, azt megindokolni, eh, hogy az egészségügyi téren szankciókról van szó? Itt humanitáris feladatunk van, stratégiai jellegű vízióval kellett volna rendelkeznünk, hogy figyelembe vegyük a régió sajátosságait. Az eredmény az, hogy csak szemlélői vagyunk annak, ami ott történik, csak kommentálunk, és soha nem léptünk fel igazán. Talán most már eljött az idő, hogy végre stratégiai vízióval rendelkezzen az Európai Unió nemzetközi fellépése terén. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben Tercs úr. Köszönöm, elnök asszony. A török invázió Szíriában bizonyosan tragédia, de ez előre látható volt. A Törökországnak érdekei vannak azt illetően, hogy ez a régió egy bizonyos módon fejlődjék. A három és fél millió menekült, amely Törökorsz- akik Törökország területén vannak, ez egy tény, ez tény, amely befolyásolja Törökország helyzetét ne csodálkozzunk, hogy mi is történik most. Azt hiszem, hogy nyomást kell gyakorolni persze Törökországra, hogy lassítson egy kicsit le, és uralkodjon magán, mert ez a zóna, ugye az, hogy ez egy védett zónává váljon, hát Putyin is egy szereplő ebben a régióban, de beavatkozása csak a saját érdekét szolgálja, senki másnak nem lenne kedvező. Európa most csak fejlődhatja a helyzetet, semmit nem tettünk, az amerikaiak mindig is jelen voltak, forrásokat szántak erre a térségre, és haláleseteket is elkönyvelhetnek. Ugyanakkor most nincs itt világos helyzet, és mindez alá a jövőnket is. Köszönöm, Georgió úr, egy percben. Az Európai Unió vezetői ként nyilván emlékeznek, amikor az arab tavaszt támogatták. Most azonban kemény tél uralkodik a térségben. Krokodil könnyeket ejtettek a romok felett. Nyolc évvel ezelőtt a szír kormány fel akarta oszlatni minden nyugati hatalom a perzsa öböl menti monarchiák a dzsihadista államot támogatták. Most az EU csak üres szavakat hangoztat. Erdogan egy szörnyű alak, aki ki akarja írtani a kurdokat mindenféle korlát nélkül. Mind, és pusztán csak azzal a célral, hogy újra osz az olaj jövedelmeket. És ez lehet, hogy ellentmondásos, de szerintem tragikus. Castaldo úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony, kollégák. Egy hónap ezelőtt eh, Erdogan megsértette a nemzetközi jogot, amikor benyomult Szíriába, egyfajta etnikai tisztogatás gyakorol, és az Amnesty International is bemutatta, hogy a polgárok életét nem tartja tiszteletben, és súlyos háborús bűncselekményeket hajt végre, és emberi jogsértéseket. Jó, tehát a tagállamok döntése nem mindegyik, és sajnos, hogy nem értékesítenek fegyvereket Ankarának, de ez nem elégséges. Mindenekről be kell fejeznünk ezt a színjátékszerű tárgyalást az EU csatlakozást, illetően Törökországot illetően. Ugyanakkor az összes európai finanszírozást is be kell szüntetni, amely Erdogan zsebébe vándorol. Nagyon drágán fizetjük meg mindezt. Ugye itt a migráns áramlás egyfajta zsarolásként való felhasználásáról van szó Erdogan részéről és az összes eszközt használnunk kell, amivel rendelkezünk, célzott gazdasági szankciók, gazdasági preferenciák, vámunió felfüggesztése Törökországgal, mindenki tudja, hogy milyen események történtek a múltban, és ne hagyjuk magára a kurdokat újra, legalább mi ne hagyjuk magára őket, európaiak. Basescu, for one minute. Basescu egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Törökország inváziója Szíria északkeleti részét illetően két alkotó részből áll. Egyrészt van egy biztonsági komponens ennek, abból az előfeltételezésből indul ki, hogy a kurd a terrorista struktúráknak tekinti, és aztán van egy humanitárius komponens, amely a migrációhoz kapcsolódik. Ez az invázió nagyon súlyos, kemény fellépést jelent. Azt tapasztaljuk, hogy a szíriai hadsereg első ízben sok év óta Észak-Szíriában van, és ez blokkolta Törökországot, Törökország nem tudta teljes mértékben kontrollálni a több mint 400 kilométeres határ csak 200 kilométerre korlátozódott. Ez az invázió öt nap alatt hatalmas problémákat váltott ki, nagyon sok szíriai sebesült meg. Több mint 200 haláleset történt. Nem utolsó sorban a török invázió azt eredményezte, hogy Putyin meg tudta ragadni ezt az alkalmat, és most uh, Szíria függetlenségének garantálójaként uh, lép fel, és teljes uh, befolyás gyakorol Oroszország Szíriában. Álláspontunk az, hogy nem szabad tovább fegyvereket exportálni a térségbe. Jó, nem tesszük ezt mi meg, európaiak, de hát ott vannak Putyin fegyverei. Itt az elnök asszony félbeszakította a képviselőt. Mr. Basescu, I was just trying to um, allow time for other speakers, and I'm being a little flexible because it's a really important. Én ugye rugalmas vagyok, de nem kétszerezhetjük meg a felszólalási időt. Santos asszony másfél percben következik. Um Köszönöm, elnök asszony. Ez egyike azon pillanatoknak, amikor nem burkolózhatunk hallgatásba, szavakra van szükség. A török offenzíva a nemzetközi jog súlyos megsértését jelenti, alása a régió stabilitását és biztonságát. És kényszer, lakóhely elhagyásra kényszerít rengeteg menekültet, megnyitja a kaput a Daesh fellendülése előtt nem lehetséges az, hogy ne ítélnénk el szilárdan ezt a cselekedetet. A fegyverembargó természetesen jó, de nem elégséges. Ki kell terjesztenünk ezt a szállítások összes formájára, és más szankciókra is szükség van minden olyan személy irányában, amelyek közvetetten vagy közvetlenül érintve vannak a nemzetközi jogsértésben. Az Európai Unió nem hagyhatja magát zsarolni. Szíriában humanitárius segít segítséget nyújtunk a menekülteknek, de nem akarjuk a kényszer visszatérítéseket. Nem akarjuk, hogy a polgárokat úgy küldjék vissza a hazájukba, hogy ők ezt nem óhajtják. Csak önkéntesen dönthetnek erről, és biztonságban lehet megvalósítani a visszatérést. Az EU tehát nem támogathatja a lakosság összetétel megváltoztatására irányuló műveleteket. A kurd lakosság nagyon bátor, a szírdemokratikus erők úgy szintén, amelyek harcolnak és harcoltak a Daesh ellen. Fontos következményei vannak mindennek, meg kell őriznünk szolidaritásunkat a kurdokkal szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy percben Loázó asszony következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Ami ma Szíria északi részén történik, csak egyáltalán több epizód a nyolc éves tragédia során. Ez a mi tragédiánk is. A török offenzíva, amely megcélozta a kurd csapatokat, akik a Daesh-el küzdöttek, és akik mellettünk álltak. Az ankarai milíciák, akik a politikai vezetőket kivégezték. Itt Evrin Halafra gondolok, aki a mi értékeinket osztotta és támogatta. Azok a táborok, ahol az európaiakat, az európai teoristákat őrizték, most már nem felügyeli senki. Az Észak-Atlanti Szövetség, amelynek célja az úgynevezett biztonságunk támogatása, egyszerűen megmerevedett. De ami az Európai Uniót illeti, nem örülhetünk annak, hogy megerősödött Oroszország szerepe a közel-keleten. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy amerikai szövetségesünk nem igazán lépett fel a megoldás érdekében. Ha nem csatlakozunk, akkor a történelem nélkülünk folyik tovább, sőt ellenünk. Nem volt még soha ekkora szükség egy európai védelemre, amely lehetővé teszi, hogy védekezhessünk, hogy az értékeinket tartassuk tiszteletbe, akkor, hogyha a szövetségeseink nem segítenek ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Urtaszon úr következik.